A meglévő hálózatokat egyre több női szervezet használhatná, és így húzna hasznot az európai vidékfejlesztési politikából. Köszönöm. La discussione chiusa. Köszönöm, lezárjuk a vitát. Holnap 12-kor szavazunk e jelentésről. Most pedig Marinescu képviselő jelentéséről lesz szó az új tagállamokban található atomerőművek leállítására elkülönített uniós finanszírozás hatékonyság és eredményessége. Négy percben megadom a jelentéstevőnek a szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos asszony a csatlakozási szerződése Szlovákia, Litvánia és Bulgária esetében tartalmazza a nukleáris erőműveknek a bezárását, amelyek már nem felelnek meg a biztonsági előírásoknak, és nem is modernizálhatóak megfelelő módon. Nem az uniós támogatás nem fedezi a teljes elbontási költségeket, a, hanem csak egy bizonyos részét a, a felhasznált fűtőelemeknek elemeknek a elhelyezését, a, és kellett volna még az felhasznált kapacitásoknak a helyettesítését, javítani az energiakapacitásokat, az átstruktúrálását és az energetikai infrastruktúra átalakítását. Szociális okok miatt támogatást kell adni azoknak is, akik a az erőművekben dolgoznak, átképezni az ott dolgozókat egy, megfele- egy támogatás került megállapítása, ami ugyanakkor zár, plafonnal rendelkező összeg, és nem veszi figyelemben, és további ö, finanszírozás is lehetőséges ö, nyillott. Az Európai Unió körülbelül 2,8 milliárd eurót ö, ö, irányozott elő 1989-től egészen napjainkig. A az Európai Bizottság és az Európai Számvevőszék azt kérte, hogy bizonyos aspektusokat tisztázzunk. Amennyiben európai alapok kerültek felhasználásra, a kivonás biztonságos elvégzésére, és hogyha megfelelően kerüljenek elhelyezésre a hasadó anyagok. Kivizsgálták, hogy megfelelően összehangolták-e a különböző programokat, és hatékonyan valósult ez meg, illetve figyelembe veszik azokat a modelleket, amelyeket korábban elkészítettek annak érdekében, hogy a költségek csökkenjenek és hogy a meg jelenlegi stratégiai tervek teljesek-e, vagy pedig van-e még lehetőség arra, hogy újabb tevékenységeket is bevegyenek, és ezzel újabb alapok nyíljanak meg. Ha további összegekre van szükség az energetikai projektekhez, vagy pedig a az elbontási projekteket kell előtérbe helyezni, és segíteni ezeket a tevékenységeket európai alapokból. Köszönöm. Grazie, ehm, iniziamo il catch di AI. Köszönöm, megkezdjük a spontán felszólalások sorát. Mik Mikolási képviselő kapszott, parancsoljon. Köszönöm szépen, állok asszony. Köszönöm szépen. Az atomerőművek a három országban említett atomerőművek idő előtti lekapcsolása megakadályozta azt, hogy komoly problémákat okozott, és a megfelelő alapok finanszírozása nem volt elegendő. Ezért a közösségi támogatásra volt szükség. Ugyanakkor az is kiderül a tanulmányokból, hogy a erőművek lekapcsolásának költségei magasabbak voltak, mint terveztek, és a magasabbak voltak, mint amelyek, mint amilyen finanszírozással az alapok rendelkeztek. Tehát a 2013-as időszak után is finanszírozni kell ezeket az intézkedéseket, és éppen ezért szükség van arra, hogy a három atomerőmű kikapcsolását támogató pénzeszközöket még megemeljük. Köszönöm szépen, a képviselő kapszót. Mulțumesc, doamna președintă. În Uniunea Europeană există Köszönöm szépen. Az Európai Unióban 143 nukleáris erőmű van, vagy egység, és márciusban 2010-ben 28%-át teszi ki az atomenergia az energiamixnek az Európai Unióban az a statisztikai adatok szerint. A japán események felhívták a figyelmet arra, hogy ez milyen kockázatokat jelent. A nukleáris egységeknek a kivonása komoly anyagi terheket jelent, és az Európai Uniónak e tekintetben segítséget tud nyújtani, a Letvánia, Szlovénia és Bulgária esetében hogyha nincsenek meg ezek a pénzalapok, akkor ebből ö, késedelem lehet, és ez viszont veszélyt, veszélyt jelent a környezetre. Ezért kellene véglegesíteni mielőbb ezeket a kivonási terveket, a bizottságnak pedig egy jelentést kellene készítenie, amiben pontosan leírnák, hogy az Európai Unió milyen ö, intervenciót irányoz elő, és hogyan finanszírozza hosszú távon az atomerőmű kivonásokat. Köszönöm. A parola Köszönöm, Balcsitis képviselő kapszót. Gerbiama pirmininkė, gerbiama komisarė, norėčiau pasveikinti savo kolegą ir padėkoti už gerą. Köszönöm szépen. Gratulálni szeretnék a kollégának, és meg szeretném köszönni, hogy milyen kitűnő jelentést készített. Az Európai Unióhoz való csatlakozási tárgyalások során szó volt a atomerőművek kikapcsolásáról, hálózatból vételéről, és természetesen pénzügyi támogatásokat is kaptunk. De nagyon fontos, hogy e támogatásokat fenntartsuk, hiszen további negatív hatásokat, gazdasági, szociális hatásokat is csökkenteni kell. Vannak nyitott kérdések, amelyeket meg kell oldani, komplex adminisztratív struktúráknak kell megfelelni a tagállamokban, úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságnak um, megfelelő koordinatív szerepet kell ellátnia, és támogatni kell a tagállamokat, hogy alternatív energiaforrásokat keressenek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig Ferreira asszony kapszót. Úr kapszót. Circa de metade dos Estados da União. Elnök asszony, az Európai Unió tagállamainak több mint a fele rendelkezik atomerőművel az országban. Ezek közül nem egy már nagyon öreg. Ez pedig azt jelenti, hogy biztosítani kell, hogy ezek közül nem egyet le kell, be kell zárni az környezet és az emberek biztonsága érdekében. Az új, új tagállamokban több atomerőművet kellett kikapcsolni, de ehhez az Európai Unió támogatását kell nekik megadni, azért, hogy biztonságosan kapcsolhassák ki ezen erőműveket. Semmilyen környezeti károsodást ne szenvedjen senki sem. Törődni kell az atomhulladék megfelelő kezelésével, elhelyezésével, az atomerőművek megfelelő öm, biztosításával, és természetesen az alternatív energiaforrások megtalálásával is. Persze törődni kell az intézkedések társadalmi következményeivel is. A atomerőművek bezárása a munkahelyeket is veszélyeztet, és ezzel is törődnünk kell. Köszönöm. Köszönöm. Paska képviselő kapszót. Egy percben. Szóval, pani predsedajúca, vážená pani komisárka, kolegovia, správa pana poslanca... Köszönöm szépen, elnök asszony. Marinescu kolléga jelentése, amely az atomerőművekről szól, érinti Szlovákiát is. Jaszlovszke Bohovicében van egy erőművünk, amit a Csernobyl katasztrófa után francia és német technológia segítségével modernizáltunk a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőrei. A modernizáció után megállapították, hogy a bohunyicei erőmű még akár 30 évig üzemeltethető. E tények ellenére a szlovák köztársaság az osztrák aggodalmak miatt a csatlakozási tárgyalások során hozzájárult ahhoz, hogy a bohunyicei erőműnek az 1-es és 2-es blokkját idő előtt bezárja az Európai Unió kikapcsolással és leszereléssel kapcsolatos támogatása az talán részben majd kompenzálni fogja a szlovák veszteségeket, hiszen mi elvesztettünk egy erős és teljesítőképes energiaforrást. Köszönöm szépen, most pedig megadom Reiding biztos asszonynak a szót parancsoljon. A bizottság nagyon nagyra értékeli a parlamentnek a saját kezdeményezésű jelentését az új tagállamokban a található atomerőművek leállítására és elkülönített uniós finanszírozás hatékonyságával kapcsolatban. A bizottság nagyon nagy fontosságot tulajdonít azon erőfeszítéseknek, amelyek arra irányulnak, hogy a biztonságosan kerüljenek kivonásra ezek az erőművek, amennyiben ezek nem feljavíthatóak a szükséges biztonsági előírásoknak a szintjére ez meg egyetértünk a, azzal, hogy fontos, hogy a tagállamok részletes kivonási tervet adjanak, illetve egy megfelelő hosszú távú pénzügyi tervet is ehhez a pénzügyi alapok alapvetően a kivonási tevékenységre fordítandók, és az bizottságnak fontos szerepe van abban, hogy szigorúan kövesse a pénzügyi alapnak a felhasználását. A bizottság hisz abban az elfben, hogy a szennyezőnek kell fizetnie. Osztjuk a parlamentnek a véte, véleményét, hogy a nukleáris atomerőműveket üzemeltetőjének kell fedeznie ezeket, a, és már az erőmű élettartama során erről gondoskodnia kell. A lehetőleg biztonságosabban kell ezt elvégezni, és átlátható módon kell követni a kivonással kapcsolatos pénzügyi eszközök felhasználását Fontos, hogy a jelentés foglalkozik az európai finanszírozás hatékonyságával és eredményességével. A bizottság szeretné látni a jelentés különböző részein, hogy teljes mértékben felismerik, hogy az uniós finanszírozásnak a fő célja az volt, hogy az ener- ezek az atomerőmű blokkok lezárásra kerüljenek, mégpedig biztonsági okok miatt. Ezeknek az elérése alapvető cél, amikor azt vizsgáljuk, hogy mennyire volt hatékony és eredményes az alapok felhasználása. A bizottság fontosnak tartja tisztázni azt, hogy az alapokról soha nem volt az a célja, hogy a kivonásnak a teljes összegét fedezze, illetve a gazdasági következményeket ellensúlyozza hanem a, költ, a korai vagy idő előtti kivonás bizonyos költségeit kívánta kompenzálni. Az üzemeltetőnek a feladata, illetve az egyes tagállamoknak, ezért szükséges a hosszú távú terveknek a közlése, és a tagállamok felelősek azért, hogy megfelelő ütemezést, illetve a pénzügyi tervet készítsenek a teljes kivonáshoz és bezáráshoz. Üdvözleljük, hogy megfelelő időszakban került napirendre ez a kérdés. A teljes mértékű és biztonságos kivonása a nukleáris erőműveknek része a nukleáris biztonságnak a megfelelő magas sztenderdek miatt. Ez mindenképpen egy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 Kader Arif jelentése van napirenden az Európai Nemzetközi Beruházási Politika címmel.